President. Az elnök. Good afternoon, colleagues. Could I ask... Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket, kérem foglaljanak helyet. The session adjourned. A 29.